Kollégák, nem tudom, hogy hogyan látják, de e, talán el kéne kezdenünk. A zöldek, itt vannak néhány szocialista is, EPP. E, így lesz ez e, a végéig, nem tudom, hogy az előző hivatali időszakra kiemlékszik az idősebb közül, akkor Kezdjük el az ülést. A 11-es napi rendi pont az Európai Unió szolidaritási alapja szeretném megadni a szót Rosa Estaras Ferragutnak. Gracias, Presidenta. Les cuento un poco... Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, hogyan is áll a kérdés az Európai Unió Szolidaritás alapja 2002-ben jött létre. Ez az az eszköz, amelyet eh, az, Unió, az Unió arra használ, hogy eh, katasztrófára válaszol egy régióban, szolidaritást mutat ezáltal, hogyha egy ö, eh, állam nem tagja az Európai Uniónak, ö, katasztrófát szenved, és ennek nálunk is következménye van. Eddig nem volt ilyen eszköz, most van. Fontos eszköz, hasznos, sok ország részesült benne. 2005-ben javaslat született a módosításra, mert nehezen alkalmazták, hogy mások legyenek a kritériumok az odaítélésnél, de hát aztán ez egy fiók mélyén maradt. 2012-ben azonban bemutatunk egy jelentést. Kérjük szépen, hogy az elnök asszony mikrofonját kapcsolják ki, és akkor hibákra derült fény. Milyen változások ról van szó. Kérjük szépen, hogy az elnök asszony mikrofonját kapcsolják ki. Köszönjük szépen! Nos, komoly katasztrófák is szóba jönnek a küszöb fölött. 3 milliárd euró. És ez úgy tűnik, hogy alkalmas eszköz ennek kezelésére különböző számokat javasoltak, de az alap kétharmadát regionális katasztrófára használták. A jelenlegi szövegben az van, hogy a lakosság többségét érintő katasztrófa esetén használható, illetve hogy a gazdasági stabilitás az életkörülmények terén komoly következményekkel kell számolni. Tehát ez nagyon homályos megfogalmazás volt, és így a régiók számítottak rá, de nem tudtuk pontosan, hogy hogyan kell eljárni. Egyes kérelmeket jóváhagytak, másokat nem mm, akkor a régiókra csalá, csalódás várt. Nos, mi azt javasoljuk, hogy amikor a GDP, regionális GDP 1%-át elérik a NAC 2 régiókban, akkor a régió legyen jogosult támogatásra, különben nem. Szerintem ez világos, számszerűsíthető. Egy és felett javasol a bizottság, a CDR 1%-ot, én is 1%-ot tehát a régiók bizottsága is egy ot javasolt. Van még egy fontos kérdés, az előleg. Mert amikor katasztrófa van, akkor az azonnali támogatás nagyon fontos azért, hogy megakadályozzuk, hogy romoljék a helyzet. 10%-tól 30 millióig terjedhet, azért, hogy gyors legyen a reakció, és a az érintett országokban azonnal megkaphassák a támogatást. Egyszerűsítettük az eljárásokat, azonnali kifizetés például. De vannak olyan kérelmek, amelyeknek az alapja a hosszú távú katasztrófa, mint például a szárasság. A régiók bizottsága azt kérte, hogy ezt vegyük tekintetbe, vagy például az áradás. Én nyitott vagyok. Hát az áradás belevegyük-e a hosszú távú katasztrófákba? Kérdés meg kell válaszolni. Eddig azt mondják ki, hogy a katasztrófa után 10 hétig lehet kérni támogatást, ezt szeretnénk meghosszabbítani, eh, mert eh, mint ahogy több régió jelezte is, a 10 hét túl rövid ahhoz, hogy támogatást kérjünk, hiszen azonnali támogatásra is szükség van, de akkor az azonnali problémákra koncentrálnak a hatóságok. Nem lehet pontosan tudni, hogy a természeti katasztrófáknak milyen hatása lesz. Tehát ezt ki lehetne egy kicsit tolni. Mm, kérdés, hogy milyen területen lehet kenni. Itt van egy infrastruktúra rész. A CD, a régiók bizottsága azt javasolja, hogy az infrastruktúra beindítására lehessen ezt felhasználni, de elképzelhető, hogy ezt át kelljen vinni. Mert nem ugyanazok a következmények a különböző katasztrófáknál. Nos, ennyit az infrastruktúráról. További kérdés, határon átnyúló e, régiókat is érinthet a katasztrófa, ami nem tartozik a NAC 2-be, de talán mégis kaphatnának a határon átnyúló jellege miatt támogatást. És van még valami, amit a régiók bizottsága megfogalmazott, úgy gondolja, hogy a NAC 2 különböző régiókon kívüli pici régiókban van katasztrófa, de sok kicsi régióban elért összeget, lakosság eléri a NAC 2 szintet, és akkor együtt kérhetnének támogatást. Eddig egy év volt a felhasználás határideje, mi plusz fél évet hozzá raknánk. Van még valami, amiről nem szólt a ö, bizottság, a technikai segítségnyújtás. A regionális katasztrófa általában olyan régióban van, ahol ö, amúgy is ö, vannak nehézségek ö, emlékszem, ö, Majorka, Szardinia, olyan kis régiók, ahol az infrastruktúra korlátozott, a költségvetés is korlátozott. Itt két százalékot lehetne ö, meghúzni határként. Ö, ennek keretében kellene a technikai segítségnyújtást biztosítani. Nos, nagy vonalakban így néz ki a jelentés. Azt hiszem, hogyha a határidőket betartjuk, akkor elég gyorsan tudunk haladni. Hétven szeretném bemutatni a jelentést, hogy gyorsan meglegyen a fordítás is, és hogyha a naptárat, az ütemtervet tartjuk, akkor még idén lehet szavazni, és januárban már talán, vagy januárban, és márciusban megcélozni a plenárist és a trilógust. Hogyha a költségvetésen nem változtatunk, akkor a különbségek leküzdhetőek a pénzügyi terv 1 milliárdról 500 millióra csökkent már még nem egyre kevesebb, hanem egyre több katasztrófa lesz, hiszen itt az éghajlatváltozás. Ö, szeretném, hogyha figyelembe vennék, amit mondtam a ö, prezentációmban. Ö, akkor most áttérünk ö, a, ö, az árnyéki jelentéstevőre. You speak on behalf of socialists? Okay, no. So, Nikos, you, you are the... Nikos. Eh, megoldást kell eh, találni, hogy aktiváljuk ezt az európai szolidaritási alapot. Nagyon hasznos eszköz, hiszen eh, egyre több a természeti katasztrófa az éghajlatváltozás miatt egyre gyakrabban és egyre súlyosabban érint bennünket vannak regionális körülmények is, amelyek miatt vagy áradás van, vagy tűzvész, esetleg egyéb. Meg kell egyezni a tanácssal, hogy tényleg használni tudjuk ezt az alapot. Egyet értek sokkal a jelentéstevő által bemutatott elemek közül. Meg kell találni az együttműködés útját. Van valami, emlék, amire emlékeztetnénk a könyzettel kapcsolatban. Elképzelhető, hogy visszatér ugyanaz a jelenség, amikor ö, történik egy katasztrofa, akkor ebből tanulni kell, ki kell értékelni, meg kell fogalmazni a jellegzetességeit, hogy készen álljunk, hogyha megismétlődne a jelenség, ugyanazok a jelenségek ismétlődnek, például áradás, mert strukturális, infrastruktúrális problémák vannak. Például képzeljük el, hogy eltorlaszoltak egy vízfolyást, vagy rossz állapotban van megmaradnak a hidak, akkor sokkal valószínűbb az áradás. Meg kell, be kell tudni azonosítani a jelenségek okát. Gyakran több természeti és okról van szó, valamint hibáról, amelyet az ember követett el. jelentés, és konklúzió szükséges azzal kapcsolatban, hogy mi történt. Ha a közpénzeket költjük, akkor ne rosszul végezzük el a munkát. Bele kell venni az áradásokat és a tűzvészeket a hatályba. Figyelembe kell venni, az anyagi okokat, illetve az igokokat, például a csatorna állapotát. A hatóságok meg kell vizsgálják, hogy a katasztrófa mennyiben tudható be a közpénzek rossz felhasználásának. Például amikor egy folyó határon átnyúlik, vagy határvonalat képez a két ország között. Ez azt jelenti, hogy mindkét országban, illetve több országban a víz elvezetéssel probléma van. Fel kell emelni a lehetséges támogatások maximumát, a regionális GDP 1 százalékáról. 12-18 hónap szükséges a felhasználáshoz, mert nagyon időigényes lehet a megvalósítás, amíg megtörténik a tervezés, minden eljárás végigmegy, az nagyon sok időt igényelhet, ezért ki kell terjeszteni a felhasználás határidejét. Másrészt pedig a hatóságok egymással kapcsolatba kell lépjenek. Hát tíz nap az nagyon rövid. Az első időkben csak a lakosság megsegítése lehet a cél. Ezért van szükség több időre, hogy a hatóságok egymással kapcsolatba lépjenek. Még egy megjegyzés. Úgy vélem, hogy egy szakértői hálózat szükséges a régiók megsegítésére a sürgős ügyekben, gyakran, mint ahogy mondta az előadó, a régiók kevés erőforrással rendelkeznek. Nincs sok lehetőség arra, hogy előkészítsék, hogy megírják ezt a jelentést. Kell néhány bizalmi ember, akikkel információt lehet cserélni, és akik támogatásodnak nyújtani. Um, Köszönöm szépen, Marie-Thérèse Schmidt. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is üdvözlöm ezt az új javaslatot, ezt az új reform javaslatát az Európai Unió szociális alapjának. Azt hiszem, hogy nagyon jó irányba halad ez a munka. 2005 óta 7 évig volt egy leblokolt rendszer, és mindenki azt várja, hogy gyorsabban reagáljunk a szükségletekre. Azt hiszem, hogy a különböző eljárásokat egyszerűsíteni kell. Azt hiszem, hogy drámai helyzetek alakultak, és ez szégyen, ugyanis az európai értékek között az egyik legfontosabb a szolidaritás. A biztos bejelentette azt, hogy 400 millió eurós mobilizációra kerül sor. Németország, Cseh köztársaság és Romániában nagy árvizek voltak, és itt ezeket a pénzösszegeket ezekre kell fordítani. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a rendeletet nem kell felülvizsgálni, ugyanis ezeket a pénzösszegeket ki kell fizetni. Olaszország is várja azt, hogy megkapja az alapokból a rájuk szánt összeget. Az Európai Unió úgy tűnik, hogy sokkal gyorsabban reagál a katasztrófákra a világ más területein, mint a saját területein, tehát Európában. Több mint három milliárd eurót hoz, tudtunk kiosztani 56 esetben a 2005 óta, amióta az alap létezik. Azt hiszem, hogy a humanitárius katasztrófákra is gondolni kell. E, itt is növekedett a számú 2002 óta úgy tűnik, hogy a különböző katasztrófák, drámák száma növekedni fog a felmelegedéssel, a klímaváltozással. Számos katasztrófa esetében nem tudtunk segíteni, támogatást adni. Például Franciaországban, délnyugati térségben is hatalmas árvizek voltak, és itt a károk több millió eurót értek el valószínűleg ismerik Lourdes esetét is, minden szinte meg sem, semmisült az üzletek és a műemlékek úgy szintén az árvizek miatt. Ami a regionális kritériumokat illeti, úgy tűnik, hogy a francia közigazgatás útvesztőiben elvesztek a kérelmek. Mindenképpen fel kell gyorsítani ezt a munkát, és a regionális katasztrófákra szánt 5% esetében is egyszerűsítésre van szükség. Egyszerűsítésre van szükség a tárgyalások szintjén is, ugye az a különböző régiók elvárásainak egyszerűbben kell megfelelnünk és válaszolnunk. Figyelembe kell venni természetesen a különböző régiók esetét, vannak olyan régiók, amelyek gazdagabbak, vannak, amelyeknek inkább szüksége van a segítségre, a támogatásra, mellesleg én is azt javaslom, hogy a kérelem, kérelem időtartamát hosszabbítsuk meg. A szolidaritással kapcsolatosan jó jeleket kell küldenünk, ugye itt egy milliárd, két millióról van szó. Van olyan, vannak olyan összegek és az alap, amelyet nem használtunk ki. Éppen ezért a felhasználás szintjén kell az egyszerűsítést is elvégezni. Azt látjuk, hogy az alap összegei csökkennek, meg kell nézni, hogy honnan lehetne esetleg átcsoportosítani összegeket a strukturális alapokból, fontos a gátak megerősítése, fontos fellépni ugye a az erdőtűzek ellen, az árvizek ellen, a különböző katasztrófák ellen, az, az, az erdőtűzek sem ismernek határokat, ahogy tudjuk. Az európai választások előtt jó lenne, hogy a szolidaritáshoz sokkal jobban hozzáférhetnének. Köszönöm szépen, Giorgio Stavrakakis. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves kollégák, először is engedjék meg, hogy gratuláljak a jelentéstevőnek a beszámolójáért. Ahogy tudják, én vagyok a véleménytervezett jelentéstevője a Költségvetési Bizottságban. Tegnap mutattam be a véleménytervezetemet. A, ö, természetesen a mi hatáskörünkre vonatkozó témákat illetően a Költségvetési Bizottságban. Azt hiszem, hogy jó irányban haladunk, nagy vonalakban. Ö, a Költségvetési Bizottság azonban azt javasolja, hogy menjünk tovább bizonyos területeken, például a szolidaritási alap mobilizálási kritériumáit figyelembe véve nem lehet egy százalékra csökkenteni a régiók gdp jének megfelelően ezeket az összegeket. Én azt javaslom, hogy 15%-ra emeljük az előlegek összegét 40 millió euróról lenne szó. Ez azt jelenti, hogy fel kell hívni a figyelmet arra a tényre, hogy a bizottság javaslata a, a hármas bekezdés 4A cikkében az előlegek finanszírozását illetően mindenképpen változtatás szükségeltet a, a, meg kell találni az alternatív finanszírozási lehetőségeket. És mindenképpen 12-től 18 hónapra kell a határidőket is meghosszabbítani. Sok esetben hosszadalmasok az eljárások. Támogatni, támogatást nyújtani katasztrófák idején vágó és természetesen ez ezt az alapot, és más alapokat is fel kell használni, a szürkulális alapokat, a beruházási alapot, ezekre a kiadásokra. Fontos a technikai segítségnyújtás is az alapokon kívül. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót a következő felszólalónak. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Először is köszönetet mondok Eszterász Feragut asszonynak ezért a jelentésért. Azt hiszem, hogy egy új szintre érkeztünk, egy nagyon jó minőségű dokumentumról van szó. El kell gondolkodni bizonyos aspektusokon. Először is az Európai Bizottság meghatározza, hogy mit is értünk, értünk természeti katasztrófának a NAC 2 térségekben. Itt a regionális GDP alapján határozza ezt meg, de tudjuk minnyáján, hogy a természeti katasztrófák nem korlátozódnak a területi, a régiók beli térségekre tehát a teljes régiókat kellene belevenni ebbe az értékelésbe, és lehetővé kell tenni azt, hogy a támogatást a határokon átnyúló régiók is megkaphassák a, a NAC-nak megfelelően. A, a károk csökkentése. A, itt 1,5%-ot veszünk alapul a GDP-re vonatkozóan. Ez nem elég. Ugye a szicíliai vulkán kitörés esetében, vagy a 2004-es árvizek esetében, hogyha megnézzük, hogy mi, milyen nagyméretű volt a kár, akkor ezek a katasztrófák nem is lennének a természeti katasztrófák listáján. Éppen ezért ugye itt azt mondták, hogy egy százalékra kell csökkenteni a GDP-hez viszonyítva ezeket a támogatásokat. Én úgy gondolom, sokkal több információra van szükség, és amikor egy kérelmet nyújtunk be, akkor az első károk után tíz héttel kellene ezt ugye kérni, ez teljesen irreális. Tudjuk, hogy a károk sokkal hosszadalmasabbak, és az értékelés is hosszabb időt vesz igénybe. Tehát a, ha egy sürgőségi állapotot nyilat, ki, kinyilatkoztatunk, akkor onnantól számítva kell ezt a határidőt venni. Köszönöm. Elnök asszony. Köszönöm szépen. A kérdéshez szeretnék én is valamit hozzátenni, a kollégák is felvetették az, hogy hogyan, mennyit tudunk ma a tanács álláspontjáról, mert ugye mm, Tudjuk azt, hogy van, aki e, egyetért az önök véleményével, az álláspontjával, de volt egy minisztériumi e, konferencia is. Van egy ütemterv, egy menetrend, mert mindenki szeretné tudni, hogy mi is a helyzet. Márciusban vagy áprilisban a plenárison fogunk szavazni. Továbbá, hogyha elmondanák az információkat Volt egy saját kezdeményező jelentésünk a témát illetően, de, de nem emlékszünk arra, hogy mennyi összeget használnak fel évente. Volt, amikor 500 millió volt, Németország részére 100 millió volt számva az utóbbi időben, tehát mi is az álláspont? Köszönöm szépen, elnök asszony. Ha lehet, akkor rögtön az ön által feltett kérdésekre fogok válaszolni. A tanács még nem tartott ülést ebben a témában, még nem vitatta meg a javaslatunkat, a strukturális fellépések foglalkoz, fellépésekkel foglalkozó munkacsoport jövő hét végén fog összeülni. Van egy ideiglenes ütemterv, amely az elkövetkezendő illetve az jövő év első három hónapjára vonatkozik, e, de ez, mint mondtam, csak ideiglenes, tehát nem tudjuk még, hogy milyen lesz az ütemterv. Ez természetesen attól is fog majd függeni, hogy a tagállamok milyen álláspontot foglalnak el a javaslat különböző részeivel kapcsolatban. Ennél részletesebben nem tudom még, részletesebb tájékoztatást nem tudok még nyújtani a tanács eljárásáról. Hozzátenném még azt is, hogy a tanács nem ösztönzi semmi arra, hogy gyorsan járjon el, hiszen a jelenlegi szolidaritási alapokról szóló jogszabály érvényes, nem fog belátható időn belül lejárni, tehát nincsen politikai nyomáson kívül semmiféle olyan nyomás, amely a tanácsot arra ösztönözni, hogy gyorsabban járjon el. De természetesen jobb lenne, hogyha a mandátum vége előtt el lehetne fogadni ezt a, ezt a jogszabályt. Na most az alapok kihasználása úgy nézett ki, hogy 2002 óta évente maximum 1 milliárd eurót lehetett erre felhasználni az átlagos költségvetésen kívül. Ez egy olyan rendelkezésre álló összeg volt, amelyet fel lehetett használni, hogyha a legrosszabb esetek merülnek föl, állnak elő. arról nincs rendelkezés részletesen, hogy hogyan kell felhasználni az alapokat, csak annyi áll a jogszabályokban, hogy prudens módon észszerűen kell használni az alapokat annak érdekében, hogy ne ürítsük ki őket az év vége előtt, tehát tulajdonképpen minden évben az utolsó negyedre is kell, hogy maradjon pénz. Aztán például, hogyha a lákulai földrengés, vagy az áradások, vagy, az, a, vagy a spanyol erdőtüzek ugyanabban az évben e, történtek volna meg, akkor is kellett volna, hogy jusson mindegyikkel kapcsolatban támogatás. Az alapok kihasználása nagyon változó volt az utóbbi években. Volt olyan év, amikor alig volt 100 milliós a kihasználása, volt, amikor 800 millióval többet használtunk fel az ki, a kitűzöttnél. A bizottság 2002-ben, amikor ezt az alapot felállította, kidolgozott egy módszert, amely szerint kiszámolja a segélyt. Nem annak kell elsősorban segíteni, aki legelőször jelentkezik a segítségét, hanem az évek során, az év során felmerülő katasztrófákra kell, hogy legyen pénz, és a szegényebb tagállamok relatíve több, nagyobb összegeket kapnak, mint a gazdagabb államok szükség esetén. Tehát az egymilliárdnak elégnek kell, hogy lennie mindenre ezt a módszert használtuk, és eddig sikerült ennek a módszernek az alapján sikeresen kiszámítani a reagálást. Soha nem használtuk ki teljes mértékben az alapot. Átlagban az elmúlt 11 év során körülbelül az alapok egy harmadát használtuk ki évente, de ahogy mondtam, voltak olyan évek, amikor sokszorosát használtuk el az évenként meghatározott összegnek. A jelentéstevő által és a különböző hozzászólásokban hallott megjegyzésekre reagálva, a bizottság javaslata azt szándékozza, hogy a jelenlegi működő szolidaritási alap működését javítsa, gyorsabbá tegye, egyszerűbbé tegye, láthatóbbá tegye és világosabbá tegye rendelkezéseit. Arra gondoltunk, nagyon fontos lenne, hogy ha az alapok alapok eredeti szellemét megőriznénk, tehát az is fontos volt, hogy a javaslatok ne vezessenek nagyobb kiadásokhoz az, a, a tagállamok valószínűleg nem fognak elfogadni ugyanis olyan javaslatot, amely majd ahhoz vezet, hogy magasabb kiadásokat kell eszközölniük. Az új költségvetési keretben majdnem feleződött az alap, illetve a rendelkezésre álló összeg, tehát már csak ezért sem volt értelme a jelenlegi szabályozáshoz további elemeket hozzáadni. Az egyik elem a regionális katasztrófák egyetlen egy egységes feltételének kialakítása. Természetesen a főszabály az a nagy horderejű katasztrófákra vonatkozik, de most lehetőség van arra, hogy kisebb jellegű regionális katasztrófákhoz is nyújthassunk segítséget. Kifejezték azt a véleményüket, hogy egyszerűsíteni kell a jelenlegi javaslatot, és ezért javasoltuk azt, hogy akkor a GDP alapján számoljuk ki a GDP 1,5%-ára vonatkozó összeget. A parlament ugyanakkor 1%-ot javasol. Az másfél százalékot nagyon-nagyon alapos átgondolások után javasoltuk, mivel úgy véljük, hogy a regionális katasztrófák olyan módú támogatásához fog ez vezetni, amely amelyet a múltbeli tapasztalatok is alátámasztanak, Hiszen akkor, hogyha másfél százalékot veszünk, akkor a jövőben egy sor olyan kisebb méretű katasztrófát is be tudunk majd venni a jogosultak sorába, amelyek a múltban nem voltak jogosultak a támogatásra. Úgyhogy nem vagyok benne egészen biztos, hogy a küszöbérték 1%-ra való csökkentése jó jelzést adna ebben a kontextusban a tagállamok felé. Az előleg nagyon fontos része a javaslatnak, hiszen így sokkal gyorsabban jelen tudunk lenni és segíteni tudunk egy katasztrófa helyzetben. Most, hogy az előleget korlátozzuk-e 10%-ra és 30 millióra, vagy, vagy 20%-ra és 40 millióra nem jelent tulajdonképpen lényeges különbséget. A bizottság nem fogja ellenőrizni, el, ellenezni ezeket a javaslatokat. A kérdés mindössze annyi, hogy ezeket a forrásokat honnan teremtjük elő és valóban történtek meggondolások, illetve szükség lesz még átgondolni, hogy milyen forrásokból lehet ezeket előteremteni. A tegnapi költségvetési ülésen is volt erről szó, ugyanis ennek átgondolása majd azt is maga után kell, hogy vonja, hogy a közös rendelkez, a strukturális alapok közös rendelkezéseiről szóló éppen, hogy elfogadott rendeletet is módosítanunk kell. Hogyha nem szükséges, akkor a bizottság ezt nem tenné meg, de hogyha ezen múlik a siker, akkor hajlandóak vagyunk erre is. A 10 hetes kérvényezési határidő sokak szerint túlságosan rövid a 10 hét valóban egy olyan javaslat, amely a jelenlegi formájában, a rendelet jelenlegi formájában is így néz ki. Szerettünk volna egyensúlyt teremteni a között, hogy szeretnénk, hogyha a tagállamok viszonylag gyorsan reagálnának és gyorsan felmérnék a károkat. Tudjuk, hogy vannak olyan tagállamok, akik az utolsó pillanatig várnak a kérvényezéssel, tehát lehet, hogy valóban rövid ez a határidő, hogy jó-e a határidő kiterjesztése vagy nem, az, az még vitatni lehet, de hogyha kiterjesztjük mondjuk 12 vagy 15 hétre a kérvényezés határidejét, akkor később érkezik majd meg a segítség, és akkor meg azt fogják bírálni. Minden esetre a támogatás felhasználásának kitolása az mindig is lehetséges volt, most is és jövőben is lehetséges lesz, és további információkat is be lehet nyújtani, még akkor is, hogyha már a 10 hetes határidőn belül benyújtották a kérelmet. Azt is megemlítette valaki, hogy nem biztos, hogy a NAC 2 a megfelelő referencia alap annak eldöntésére, hogy a regionális katasztrófa jogosult a támogatásra. El kell döntenünk valamiféle referencia alaphoz képest, hogy mi mit támogatunk statisztikai adatok alapján. És mivel a katasztrófák nem adminisztratív határokon belül korlátozva történnek, ezért sok helyen többféle nagy szintű regionál, régióra terjednek neki, ezért javasoltuk azt, hogy a NAC 2 legyen az a referencia alap, amiből kiindulunk. A határokon átnyúló területek szempontjából ez viszont valóban nehézséget fog okozni, mégpedig azért, mert az alap jelenlegi formájában tagállamok támogatására készült el, tehát a tagállam viseli a katasztrófa anyagi terheit, és a tagállamot támogatja az alap. Na most a határokon átnyúló katasztrófák esetében nem mindig könnyű eldönteni, hogy melyik országot tegyük felelőssé, melyik országot ö, kell kiválasztani, amely a terhet fel, viseli. Ö, hogyha az egyik tagállamban van egy konmoly katasztrófa, akkor viszont a szomszéd tagállam is nyugodtan benyújthat kérvényt annak ellenére, hogy nem érje el a küszöbértéket, és akkor még mindig lehetséges lesz a támogatás elnyerése. A 18 hónapra való kiterjesztés annak a határidőnek, hogy mennyi, mennyi idő alatt lehet felhasználni a támogatást, nem támogatjuk ezt az ötletet, hiszen a tagállamok az egy év alatt is nehezen tudják elkölteni a támogatást. Hogyha ezt az időszakot megváltoztatjuk, akkor még rövidebb idejük lesz majd a költésre, az, az összegek elköltésére, tehát a bizottság nem ellenzi a 18 hónapra való kiterjesztést. A technikai segítségnyújtás ra vonatkozóan két ot javasoltak. Jelenleg a rendelkezések nem tartalmaznak technikai segítségnyújtást, mert úgy gondoltuk, a legfontosabb dolgunk az volt, hogy a sürgősségi intézkedéseket támogassuk, ne pedig az ettől eltérő célú intézkedéseket. Ezt eddig ezentúl is így gondoljuk. Az alapok megvalósítása, illetve felhasználásánál ez a fő célunk. Tehát ha a tagállamok még ennél is kevesebbet kérnek, tehát nem akarnak 2%-ot se fordítani a technikai segítségnyújtásra, akkor mi nem ellenezzük azt, de úgy gondoljuk, hogy a 2%-ot nem kellene fölemelni elnök. A szakértői csoportokat is beleszámítjuk a technikai segítségnyújtásba? Mert a kérdésem az az volt, hogy a, ebbe beleszámítson az a szakértői vélemény is, amelynek segítségével fel lehet mérni a károkat, és gyorsabban lehet reagálni bizottság válasza. Eddigi tapasztalatunk alapján ez nem okozott nehézséget, és tudjuk, hogy voltak olyan esetek, amikor az Európai Unió adott szakértői csoportokat a károk felmeréséhez, például Lakulában, és nem tudunk olyan esetről, ami miatt anyagi nehézségek léptek volna fel. Azt hiszem, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek technikai segítségnyújtást kérnek, de az inkább a, a végrehajtás adminisztratív részére vonatkozik, az ellenőrzésre, és az nem vitatható, hogy az alapokat valóban ilyen műveletek támogatására kell -e felhasználni, vagy csak a gyakorlati segítségre. A legvégén jön majd a jelentéstevő, addig mások kapnak szót. Lambert. Röviden fogok hozzászólni. Az a benyomásom, hogy ha minden megjegyzést meghallgatunk, akkor nem könnyű az a gyakorlat, amelyet most végzünk. Sok minden, hát mélyen belemegy a szabályozásba, illetve hát az utóbbi, a, az év elfogadott szabályzásáról van szó, hogyha támogatjuk a jelentéstevőt, akkor semmi garancia. Lehet ezen dolgozni ebben az időszakban, de hogyha a normál munkahetek tekintjük, nem tudom, hogyan fog ez működni a bizottságnál. Elképzelhető hogy az elnökség ö, teljesíti azt az óhajunkat, hogy ö, hát véglegesítsük ezt a hivatali idő alatt a szükséges párbeszéddel. Ö, jön február, március, nagyon gyorsan terjedik az idő, aztán már csak a választások számítanak. Talán kéne egy levelet írni valami különlegeseten. tenni. Az elnökünknek nagyon gyorsan kellene működnie, és intenzíven. Speciális esetekben speciális kezelés kell. És itt azt hiszem erről van szó. Elnök, köszönöm szépen, Olgyik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném felhasználni az alkalmat és informálni önt, hogy ma és holnap a régiók bizottsága Branda úr jelentését vitatja meg a szolidaritási alapról. Jó ezt figyelembe venni. Sok válasz a bizottság részéről ebben található meg. Most ez rendelkezésre ez a jelentés. Köszönöm. Hogyha nincs tovább megjegyzés, akkor Rosszának adnám át a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, megpróbálom összefoglalni a mondani valómat. Ma délután négykor a régiók bizottsága előtt fogok szólni a szolidaritás alapról éppen. Nagyon közel áll az az álláspont a miénkhez. A regionális katasztrófák eddig absztrakt fogalom volt, most pedig azt tapasztalható, hogyha megnézzük az utóbbi időszakot, akkor azt látjuk, hogy a szolidaritás megnyilvánulásának alkalmas. Tényleg tud az Európai Unió segíteni? Ehhez költségvetés kell. Hogyha a régió jogosul támogatásra a természeti katasztrófa alapján, akkor nem szolidaritásról van szó, hanem a költségvetés megfelelő alkalmazásáról. Most egy százalékot mutatunk be. Meglátjuk majd a triológus során, hogy ez egy vagy másfél lesz. Azért az egy mellett tesszük le a garast, mert akkor az EUMS-nek jobban megfelelünk Ez lesz <clears throat> a vita egyik témája. A bizottság egy ot szeretne. A hosszú távon megmutatkozó katasztrófák is bele kell kerüljenek ebbe a körbe. Sok régió nem ö, nyújthat be kérelmet, vagy legalábbis ö, reménye nincs arra, hogy ezt jóvá hagyják. a régióknak néha össze kell fogniuk, hogy fel tudjanak lépni. Gyakran, amikor katasztrófa van, akkor a meglévő infrastruktúra is megsemmisül. Például, hogyha egy híd összeomlik, akkor ez a legjobb alkalom arra, hogy máshol építsék fel, hogyha ö, rossz helyen volt. A következő probléma a határidőnek a kitolása annak érdekében, hogy a régió könnyebben adjanak be kérelmet. És akkor nem lesz késés. Az egy hó évről szeretnénk másfél évre kiterjeszteni a teljesítést, ami a NAC 2-t illeti. Úgy gondoljuk, hogyha a katasztrófa a NAC 2-be tartozó régiókban ö, történik, akkor több régió együtt érhess el a szükséges ö, lakos számot. Az ex ante feltételek megállapítása is kérdéses. Semmi kétség afelől, hogy a megelőző intézkedések szükségesek, Tudom, hogy a tanácsnak talán nincsen lépéskényszerben, mert van egy rendelet. De szeretném a bizottság és a parlament segítségét kérni, mert itt javítani kell a helyzeten. És igenis lehet javítani ezt a rendeletet. Bármilyen módosítót szívesen látok, megbeszéljük, és akkor remélem, hogy sikerül a szövegen javítani és időben lépünk. Köszönöm. Elnök, nem kell ma semmiről se dönteni. A, az ütemterv így néz ki. December 18-án mutatják be a jelentést, a módosítók benyújtásának határideje valószínűleg január 6 lesz, és január 23-án lesz a szavazás. Szintén 23-án lesz egy közmeghallgatás a szolidaritási alapról. Szintén 23-án van találkozónk a görög elnökséggel. Tegyük világossá, hogy milyen fontos ez a jelentés, és hogy együtt próbáljuk lezárni a kérdést a hivatali időnkben. Hogyha nem, Miguel azt mondja, hogy van rá lehetőség, hogy az első szavaz, első olvasatban legyen áprilisban a szavazás, és akkor van esély arra, hogy az új parlament folytatja az ügyet ott, ahol mi abba hagytuk. <clears throat> Ez a lehetőség áll fenn, hogy hagyjunk nyomot szeretnénk tudni, hogy mi a megvalósítható és mi nem. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a bizottságnak is, és most át érhetünk a szavazásra. Szeretném informálni őket, hogy van egy javaslat rendváltozásra az EPP részéről. Lambert szeretné önmondani? Igen. Mindenki már itt van a szavazásra. Szeretném, hogyha nem szavaznánk a VÓN jelentésről, a kompromisszumok nagyon későn érkeztek be, és kettő kérdéses. Szeretnék erre még több időt kapni, hogyha nem probléma szavazzunk december 18-án. Ha lehetséges, szeretném elhalasztani. Ugyan nincsen elmetés, elnök asszony, megkérdezhetni a frakciókat, és talán jó lenne. Nem szeretnék most több részletet mondani erről. Az elnök azt mondja, hogy az elnök dolga. Tehát van egy javaslat, hogy ne legyen szavazás, azaz változtassuk meg a napirendet. Van, a, aki ellenzi, nincsen, akkor úgy döntöttünk, hogy a von jelentésről a decemberi ülésen szavazunk. Ezzel elkezdhetjük a szavazást. Akár már most kérem, hogy tegyék be a kártyát a gépbe, megnyitom a szavazást. water coordinator, yeah. Uh, dear colleagues, we have more cards put in than votes. Uh, nos, uh, jobb lenne ellenőrizni, uh, tehát gombot nyomni, hogy lássuk, hogy minden működik. Lezárom a szavazást. Úgy tűnik, hogy rendben. Herman Winkler, uh, 12 kettes pont, Hermann Winkler jelentése, intelligens szakosodás, a 13-as módosító nyelvi szóbeli módosító senki sem ellenzi, akkor megszavazzuk szavazunk rá, mellett ellene tartózkodás elfogadva, 14-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 15-ös szóbeli szocialista módosítás, senki sincs ellene mellette, ellene tartózkodás elfogadva, négyes kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva, 18-as, senki sem sincs a szóbeli ellen mellett, ellen tartózkodás elfogadva, ötös kompromisszum kitámogatja, ellene tartózkodás elfogadva, nagyon nehéz ö, ö, felmérni, hogy ki van mellett ellene kiemkoztatnák. 22-es szociális oldalról van vezérszavazó? Ellene tartózkodás elutasítva hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, hetes kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva, nyolcas kompromisszum mellett ellen elfogadva, kilences mellett ellen tartózkodás elfogadva, 32-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva, 10-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva, 37-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva, 38-as mellett ellenőrizzük a 38-asat. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítva 10-12 arányban, 39-es mellett ellen, ellenőrizzük 39-es, megnyitom a szavazást, lezárom elfogadva 19-10 arányban, 11-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva, 12-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva, 13-as módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva, 14-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva, 10 49-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva, 15-ös módosító mellett tartózkodás elfogadva, 55-ös mellett tartózkodás elfogadva, 56-os elnézést, 56-os mellett ellen ellenőrizzük az 56-osat, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva 19-9 arányban. 16-os kompromisszum mellett, ellen tartózkodás elfogadva 17 mellett, ellen tartózkodás elfogadva, 18-as kompromisszum mellett, ellen tartózkodás elfogadva, 62-es módosító mellett, ellen tartózkodás elfogadva, 63-as mellett ellen tartózkodás elfogadva, 64-es mellett ellen tartózkodás elfogadva, 19-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva, 67-es módosító mellett ellen e, a 67-eset ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom, elfogadva 68-as módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva, 69-es mellett ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom elutasítva 18-12 arányban. Promulum bekezdés első kompromisszum mellett ellen elfogadva, kettes kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva, hármas módosító mellett ellentartózkodás elfogadva, négyes mellett ellentartózkodás elfogadva, ötös mellett ellen tartózkodás ellenőr ö, harmas kompromisszum elfogadva, kilences mellett ellett elfogadva, tízes mellett ellen elfogadva, tizenegy mellett ellen elfogadva, 12 mó, szobai módosítóval nincs senki ellene, akkor szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadva, záró szavazás elektronikusan. Lezárom. Nem tudom miért, de hát jól éltek úgy tűnik, hogy ahol nincsen vita, az nem is jó. Points. Gratulálunk mindenképpen. A 13-as napirendi pontot tehát levettük a napirendről, most a 14. következik Karin Kadenbach jelentése. Egyes kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva, kettes kompromisszum mellett ellentartózkodás elfogadva, hetes kompromisszum mellett ellentartózkodás elfogadva, hármas kompromisszum mellett ellentartózkodás elfogadva, négyes kompromisszum mellett ellentartózkodás elfogadva, ötös kompromisszum mellett ellentartózkodás elfogadva, hatos kompromisszum mellett ellentartózkodás elfogadva, nyolcas kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva, és a módosított végső szavazás következik elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, és az eredmény én nem szavaztam, tehát ezt is egyhangulag szavaztuk meg. Tehát lezártuk a szavazást. on the Canary uh, Why 16? Uh, uh, uh, Kedves kollégák, mivel még sokan vannak itt a teremben, van időnk még, mert 10 óra 30-kor fogjuk kezdeni a következő témát, akkor a 16 hatodik napi rendi pontra térjünk át, a Kanári-szigetekkel kapcsolatosan a tanács határozatot hozott ö, számos ö, helyi termékkel kapcsolatos adót, illetően a Kanári-szigetekről van tehát szó. El kell fogadnunk ezeket a speciális intézkedéseket, azt javaslom, hogy fogadjuk el a bizottságnak ezt a javaslatát módosítók nélkül. Itt a 46. cikkről van szó, első bekezdés, tehát formálisan ezt alkalmazni lehet, kivéve, hogyha nincs, kivéve, hogyha ellenvetés van, ugye ez öt regi tag kell, hogy ne értsen el, ezzel egyet, tehát a 46. cikk első bekezdéséről van szó, módosítás nélkül, tehát akkor azt kérem, hogy fogadjuk el ezt az egyszerűsített eljárást, ugyanis itt csak egy technikai jellegű javaslatról van szó, és sürgősségi téma, mivel decemberben el fogjuk fogadni ezt a, ezeket az intézkedéseket a plenáris ülésen, tehát a Kanári-szigetek számára ez egy problematikus dolog, tehát ha nincs ellenvetés, akkor, akkor erről döntöttünk. Köszönöm szépen önöknek. Még mindig van időnk. Nikos Kívánt szólni? I don't hear. Nem hallak, mondja az elnök asszony, mikrofont. A koordinátorunktól azt kértük, hogy a régi szakbizottság szervezzen meg egy meghallgatást a trojka politikájáról, a sikerekről, a gyengébb pontokról, itt a, kimondottan a kohéziós politikát illetően. Azt hiszem, hogy érdekes lehetne, mert az ekkor már megszervezett egy ilyen ö, meghallgatást, úgyhogy jó lenne számunkra is valami hasonló a kohéziós és regionális politikát illetően. Elnök asszony, a koordinátorokkal majd tárgyalni fogunk, és remélem, hogy decemberben ö, erre e, vissza is térhetünk. Amit most mondhatok, az az, hogy e, igen, figyeltem, hogy e, hogyan is működött ez az ekonban, és én nem igazán szeretném, hogy nálunk egy hasonló vita legyen, de azért figyelembe kell venni az egyedi dolgokat is. Tehát nem a trojkáról kell dönteni, hanem a, a helyzetről. Sajnos a szocialista koordinátor nincs itt, az EPP koordinátor és az ECR koordinátor nem hallgatnak éppen bennünket, ugyanis privát magánbeszélgetéseket folytatnak. Tehát majd a koordinátorok ülésén fogunk visszatérni és döntést hozni e témáról. Tehát felvesszük a koordinátorok decemberi ülésére ezt a témát. Tehát akkor a 17-es napirendre térünk át. Itt van velünk Jorgos Stavrakakis. Nem tudom, hogy árnyékjelentéstevők mondanának-e valamit, vagy Jorgosznak adom meg most a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Azt látjuk, hogy 2012-ben a regionális politikában a hiba arányok növekedtek 2011-hez képest. 6-ról 6,5 százalékra növekedett ez a hiba arány, hiba faktor. Vannak egyesek, akik nem igazán értik, de sokszor a hibá, hibák különböző administratív eljárások miatt adódnak. Számos erőfeszítést tettünk, hogy a helyzetet megváltoztassuk. Ugye megvannak a számadatok, és ezeket perspektívikusan kell tekinteni. Az Európai Bizottságtól és a tagállamoktól rendszeresen megkapjuk a számadatokat. 2012-es helyzetben elmondható, hogy 0,40 százalék volt mindössze a hibák a száma. Itt a kohéziós alapot, az európai szociális alapot figyelembe venni, 0,2 százalék mindössze a hibarány, tehát látjuk azt, hogy jelentős mértékben javul a helyzet. Természetesen nulla egész százalékra kell levinni a hibá, hibák arányát. Nagyon nagyok az erőfeszítések, mellesleg üdvözlöm az új rendelkezéseket a közös rendelkezések rendeletében, társ döntési eljárásról volt szó, és a mi tárgyaló csapatunk nagyon jelentős munkát végzett. Lambert és az elnökasszonyunk vettek részt a tárgyalásokon. A különböző rendelkezések, a közös rendelkezések arról is szólnak, hogy az auditáló testületeket ki kell nevezni, és az auditáló vizsgálatokról is szól a különböző pénzügyi kiavításokról, arányosságról, annak érdekében, hogy lecsökkentsük a hiba arányokat. Köszönöm szépen a figyelmet, és természetesen várom a különböző megjegyzést. Köszönöm szépen, megnyitom a vitát. Jan Olbricht következik. Én árnyékjelentéstevő vagyok E, e, témát illetően az EPP részéről. Jelenleg néhány megjegyzés fontos számomra, néhány aspektus fontos számomra, ezeket szeretném megemlíteni. Ugye ott van mindig annak a kérdés, hogy mit is jelent, mit értünk mentesítésen. Ellenzést, a számviteli elemzéseket, a, azt, hogy korrekt módon költjük el a pénzeket, vagy nem, tehát a számvevőszék jelentéseit, figyel, mennyire ért, hogyan értékeljük egyáltalán az auditálási módszerek, a számvevőszék módszerei. Ugye egy reprezentatív adathalmazt vesznek alapul, bizonyos dátumokat, az ellenőrzés dátumát, az év végén, vagy egy adott év után pedig javításokat végeznek. A helyzet tehát nem az, nem azt veszik alapul, ami az auditálási nap pont volt a helyzet, hanem az egész évet figyelembe veszik. Tehát a mentesítést úgy kell tekinteni, mint az dokumentumok ellenzését, értékelését, a számvevőszék jelentését kell értékelni, valamint az Európai Bizottság auditálását is, valamint a javításokat is figyelembe kell venni, amelyeket az ellenőrzés után, az auditálás után tettek meg. Tehát ez tükrözi a realitásokat. Tehát ugye, ha megnézzük az ellenőrzés dátumát, akkor látjuk, hogy vannak bizonyos számú hibák. Van egy hiba ö, halmaz, és ezeket kiavítják a későbbiekben. Mindez persze kihat a kohéziós politikára. Össze tudjuk hasonlítani az adatokat a különböző tagállamokból. Ezek az eszközök azt hiszem, hogy nagyon fontosak. Na most a számvevőszék jelentése végtelenül fontos. Végül is itt arról van szó, hogy nem csak a hiba számokat elemzők elemezzük, hanem a, az adott politika hatékonyságát is az adott évre vonatkoztatva. Tehát itt egy minőségi változás van az ellenőrzés terén. Ezt számos esetben elmondtuk, hogy van számos projekt, számos előrehaladás, vannak olyanok is, amelyek nem hatékonyak, vannak olyan projektek, amelyek tele vannak hibával, mert új, újító jellegűek, innovatívek, és még nincs elég tapasztalat ezekkel kapcsolatosan, tehát a hibák végül is fontosak, a hibák nem csalást jelentenek, és itt arról van szó inkább, hogy új módszerekről van szó, amelyeket még nem tudtak kellő módon ellenőrizni, és vannak hibák, de ez nem jelenti a politika hibáját. Köszönöm, Markus Piper. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én írom meg az Európai Parlament jelentését a mentesítésről, és csodálkozom rajta, hogy a a régi kollégáim így nyilatkoznak, hiszen nagyon fontos a hibákat feltárni, és nagyon fontos megpróbálni ezeken javítani, különben az európai politika megbízhatatlan lesz, és csak táplálja majd az euroszkeptikusok kijelentéseit. És sajnos harmadik éve van az a helyzet, áll elő az a helyzet, hogy növekednek a, növekednek a rita, a, a hibaráták. A számvevőszék csak nagyon kevés nemzeti hatóságot ellenőrzett, és nagyon nagyon kevés olyan, olyan jelentés van, amely gyenge jelentésnek mondható, és én úgy gondolom, hogy ha nagyon sok helyen, több területen 6%-os a hibarát, akkor ez nagyon rossz jelen jelzést közvetít. Tehát azért legalábbis meg kellene kísérelnünk a hibákat kijavítani. És nem akarom most a régiós politikát úgy, ahogy van bírálni, hiszen nagyon jó, hogy van regionális politika, de akkor is tényként kell elkönyvelnünk, hogy a hibák mindig ugyanazokban az országokban eh, merülnek föl, eh, már 2000 és 2000 6 között is. Eh, a 2007 és 13 közötti szakasz időszak elemzésénél megint csak ugyanezek az országok jelennek meg, ugyanakkor néhány olyan ország is adódott ehhez a sorhoz, ahol szintén nagyon gyengék és megbízhatatlanok az ellenőrzési mechanizmusok. És természetesen ki kell javítani ezeket a, ki, ki kell igazítani ezeket a hibákat, de hát ezek a hibák, ezek a javítások 10-12 évig tarthatnak. És vannak olyan projektek, amelyek elvileg támogathatóak lennének európai szinten, de nem kapnak pénzt. Vannak olyan projektek viszont sajnos, amelyekbe évenként rengeteg pénzt folyósítanak, és aztán ezeket mégsem használják ki megfelelőképpen. Hogyha a hibákat feltárnánk, akkor biztosan jobb választ kapnánk arra, hogy hogy tudjuk javítani a költségvetés hat, hatékonyságát. És azt, arra szeretnék biztatni, hogy kicsit bátrabban bíráljuk a jelenlegi rendszert, anélkül, hogy a rendszert meg akarnák szüntetni. Természetesen a régi a regionális politikára szükség van, annak folytatására szintén de a regionális ügyekkel foglalkozó bizottság munkája is köz, könnyebben fog menni, hogyha levonjuk a politikai konzekvenciákat az elkövetett hibákból. Elnök, köszönöm szépen, van még további megjegyzés? Jens Nielsen, tessék. Jag bara eh, kort én. Köszönöm szépen, nagyon röviden fogok csak szólni. Egyetértek abban, hogy a számvevőszék jelentését komolyan kell venni. Mindig meg kell hallgatni a riasztá, riasztó jeleket, és gondoskodni kell arra, arról, hogy legyen megfelelő administratív kapacitás. Vannak olyan országok, ahol ez még nem épült ki, ki kell ezeket építeni. Svédországban az a tapasztalat, hogy van egy, tulajdonképpen egy plusz struktúra, amely administratív szinten gyakorlatilag megakadályozza azt, hogy a régiókban gond nélkül felhasználhassák a pénzeket. Például olyan összeférhetetlenségi ügyekre gondolok, amikor a rendszer kiderül, hogy a rendszerben nem engedhető meg az ipar és a köz és az állami szektor együttműködése van valami miatt. Ezt most nem fogom részletezni, minden esetre vannak olyan helyzetek, amikor a bürokrácia megakadályozza a pénzek megfelelő felhasználását. Erre, erre nézve is meg kell próbálni a hibákat kijavítani. Tessék! Következő felszólaló. Köszönöm szépen. Jan Olbricht és ö, más felszólalák ö, reagálására reagálását folytatva. Az ötös pontban az új szabályozás hatásairól beszélünk. Azt hiszem, hogy ezt egy kicsit részletesebben is kifejthetnénk, mert egyszerűsítésről van szó. Van ugye öt alapunk, és az egyszerűsítést ezt majd a halászati alapban és a tengeri, tengerügyi alapban is be fogják mutatni, és hogyha megnézzük a tényeget, akkor látjuk, hogy nagyon sok számítás történik a, azt illetően, hogy a vállalatok hogy járulnak hozzá például természetbeni hozzájárulással a projektekhez, és nagyon nagy kiigazításokat tettek az ellenőrzési módszerek területén is. Az az újdonság is megjelent a szabályozásban ezen kívül, hogy tematikus területekre koncentrálunk sokkal nagyobb mértékben, mint eddig. és ugyanez vonatkozik arra, hogy az igazgatóhatóságok és az Európai Unió között milyen legyen a kommunikáció. Úgy gondolom, hogy ez a bekezdés, ezt a bekezdést kicsit pozitívabban kellene megfogalmaznunk. Tehát egy sor országról szó volt a mintavétel alapján néhány országról kiderült, hogy folyamatosan náluk jelennek meg a hibák, és ez, emiatt bizony a mi szakbizottságunk is aggódik. A számadatok most nincsenek itt előttem, de tudom, hogy a legtöbb hiba néhány ország, nagyon kevés országban jelenik meg. Évente ugyanezek az országok követik el a hibákat, és igenis kellene egy mechanizmus, amely ezek ellen az országok ellen bevethető. És nem kellene mindenkit ugyanaz, a, ugyanaz alá kalap alá venni, hogyha egyszer nagyon kevés országban vannak nagy arányú hibák tehát a tagállami, azokban a tagállamokban, ahol megfelelő szigorúsággal ellenőrzik a pénzek folyosítását, azokat ugye nem kellene kritizálni, viszont az ott megjelent jobb tapasztalatokat át kellene adni azoknak az országoknak, ahol nem működnek ezek az ellenőrzési rendszerek. Tehát el lehetne gondolkodni a megfogalmazásán ennek a bizonyos bekezdésnek. Én úgy gondolom, a vevőszék minden évben az egész szektorra vonatkozó véleményt ad, pedig, hogyha részletesebb véleményt adna, akkor nem csak bírálni kellene, hanem igenis dicsérni is lehetne azokat az országokat, ahol például a hiba a két, két százalék alatt marad. Úgyhogy ennek alapján elgondolhatnánk azt is, hogy esetleg a, a felhasználandó alkalmazandó intézkedéseket is differenciálni kellene. Elnök, valaki szeretne még hozzászólni? Én is szeretném elmondani a véleményemet, és a következőt elmondani. Ezek a struktúrák, amelyeket az ötös pontban megemlítettünk, amelyek már hely, helyükön vannak, és ellenőrzési célral kell, hogy felhasználjuk ezeket, ezek rendben vannak, és ezeket a hibák feltárására használjuk, tehát ezek nem megelőző jellegű mechanizmusok. De a tárgyalások alatt az is felmerült, hogy a jogbiztonság mennyire fontos tényező. Általában ugyanis az a helyzet, hogy nagyon nagy különbséggel interpretálják a bizottság szerepét, a kormányok szerepét, az igazgatóhatóságok, a végfelhasználók, a bizottság is kicsit másképp értelmezi a szabályokat, és nem mindig ugyanúgy gondolkodunk, és ezért lenne az, a jó, az, az jó, hogyha a bizottság kiadna iránymutatásokat a szabályozásról. Nyilván nagyon vastag kötetet tenne ki, az, ez az iránymutatás gyűjtemény, de nagyon fontos lenne, hogyha a jogbiztonságot valahogyan megteremtenénk az átláthatóság és a világos fogalmazás mellett. Mert sajnos csak az, nagyon sokszor azt látjuk, hogy a hibák azért történnek meg, mert félreértelmezik a jogszabályokat. Tehát nem szándékosan szegik meg őket, hanem mert az ellenőrzés során, az ügyintézés során nem világos, hogy milyen eljárásokat kell alkalmazniuk. És hát nyilván a követ, különböző intézmények, különböző ellenőrző audit testületei sem egyforma minőségűek, látjuk, hogy akár még a három intézmény jogi szolgálatai között is milyen eltérések lehetnek. Tudjuk, hogy például a bizottság, a tanács vagy a parlament jogi szolgálata is különbözőképpen tud értelmezni egy jogszabályszöveget. Ez egyszerűen a, hozzátartozik a joghoz, és nyilván ahol helyi szinten fel akarják használni az alapokat, nem értik a szöveget, akkor egy kéznél levő szakértőt megkérdeznek, az elmondja a véleményét, és ez szerint fogják értelmezni a szabályokat. És hát ugye ez nem mindig ugyanaz mindenhol. Az a baj, hogy kicsit korán kezdtük ennek a pontnak a megtárgyalását. Nem tudom, van-e itt valaki a bizottságtól hát nincs, úgyhogy meg fogom kérni a bizottságot, hogy adják majd át az üzenetet. Ha a bizottság részéről is van megjegyzés e-, ehhez a témához, akkor szeretném, hogyha azt például írásban eljutatnánk hozzánk, és elmondanánk, hogy szerintük milyen lépéseket kell tenni. Hogyha nincsen több megjegyzés, akkor még a jelentéstevőnek megadnám a szót egy záró megjegyzésre. Köszönöm szépen! Köszönöm a kollégák konstruktív megjegyzéseit. Ennyit szerettem volna mondani. Elnök. Hát a módosítók benyújtásának határideje december 17-e este 6 óra, és februárban fogjuk majd a, a szakbizottságunkban elfogadni a jelentést, a Költségvetési Bizottság meg majd valószínűleg márciusban úgyhogy elegendő időnk lesz a módosítók kidolgozására. Akkor ezt a pontot is szeretném lezárni, és tovább lépni az általunk kért tanulmányhoz, amely a napi rendi pontunk 15. pontja az internetes digitális menetrend és az európai régiók gazdasági fejlődése, Először a szerzőknek szeretném megadni a szót, vagy a szerzők nevében szóló felszólalónak, és ha jól tudom, Rosanna Lifonti asszony itt van, ő a nemzetközi adat, adatgyűjtő hatóságtól jött. Én azt hiszem, akkor át is adom ennek a szót, asszonyom. Thank you very much. Can you hear me, yes? Um, first of all, good morning everybody. Köszönöm szépen, remélem, hogy mindenki hall. Mindenkinek szép jó napot kívánok. Először szeretnék bemutatkozni. Öm, lehet, hogy a nemzetközi adat ö, ö, hivatalnak is dolgoztam, de egyébként független tanácsadó vagyok, és ezt a tanulmányt a az ipari tanulmányok központjának készítettem el, de független tanul tanácsadóként. Többféle vállalatokkal és több, mindenféle közintézménnyel együttműködök. A munka területem az ipari innováció, ezen belül is különösképpen az IKT terület kihatása a gazdasági és társadalmi aspektusokra. Szeretném először elmondani, hogy miről fog szólni a mai előadásom. Először bemutatom a tanulmány célkitűzéseit, aztán beszélek egy kicsit az IKT területén várható tendenciákról és kihívásokról. Aztán meg fogjuk nézni, hogy milyen jótékony hatásai lehetnek majd az európai régiók gazdasági fejlődésére az európai digitális menetrendnek. Ezután néhány esettanulmányt fogok benyom, bemutatni, ezekkel is illusztrálom majd, hogy a regionális kezdeményezéseknek milyen hatása lehet. Aztán még megnézzünk néhány más aspektust, például a az egyes horizontális kezdeményezések regionális fejlődésre gyakorolt hatása az Európai Unión belül illetve olyan kezdeményezések hatása, amelyeket nemzeti szinten tettek. Végül pedig következtetéseket fogok levonni, és lehetőség lesz rá, amennyiben kívánják, hogy kérdéseket tegyenek föl. Valószínűleg arra is lesz elég idő. Tehát mi, a, mi volt a tanulmány célkitűzése, és milyen módszert alkalmaztunk? Elsősorban azt szerettük volna megérteni, hogy milyen körülmények kellenek ahhoz, hogy az európai digitális menetrend hatást gyakoroljon regionális szinten is az európai gazdasági növekedésre és szociális jólétre. A digitális menetrendben vannak olyan kezdeményezések, amelyeket európai szinten kezelnek, olyanok is vannak, amelyeket nemzeti vagy regionális szinten vezetnek be. A másik fontos kérdés tehát az volt, hogy az európai, illetve nemzeti szinten tett intézkedések egyszer csak eltűnt a prezentációm. Igen, tehát, hogy ezek az intézkedések, az európai és nemzeti szinten tett intézkedések összeegyeztethetők-e a regionális intézkedésekkel, kezdeményezésekkel, illetve milyen ö, módon befolyásolják ezeket. A technikusokat megkérjük, hogy javítsák ki a hibát. Can I, shall I go on? Uh, for the methodology, uh, clearly we use the statistic. A módszertan, amit ö, uh, alkalmaztunk, az statisztikai elemzések voltak, és ö, uh, különböző uh, különböző szakirodalom elemzése, ezen kívül esettanulmányokat készítettünk, és tanulmányoztak azokat a horizontális kérdéseket, azokat a horizontális intézkedéseket, amelyeket európai, illetve nemzeti szinten tettek meg. Kicsit nehezen fogok előre haladni a, az előadásomban a diák nélkül, de megpróbálom mégiscsak. Tehát először is tudjuk, hogy az információs technológia napjainkban elsősorban a felhőkben mozdul elő. A felhők, a mobil internet, mobil széles sáv nagyon fontos szerepet játszik, rengeteg mobil készülék van, és a szociális hálózatok is fontos szerepet játszanak. Mindezeknek nagyon nagy a kihatása, a gazdasági és társadalmi jelenségekre két szinten legalábbis. Gazdaságilag a hatásuk igen fontos, mivel jól fejlett telekommunikációs infrastruktúrákra van szükségünk. Az intelligens gazdaság azt jelenti, hogy az áruk és szolgáltatások előállításának módja jelentősen megváltozik. A fix tőke és a munkaerő termelékenysége a segítségükkel növekedhet. Az intelligens rendszerek egymással összekapcsolódnak. Valószínűleg hallották azt a, ö, azt a fogalmat, hogy dolog, dolgok internete, illetve hogy milyen ö, módon létezik ez az egész az interneten, és ez hatalmas kihatással van a ö, szociálgazdasági ö, innovációra. ehhez ugyanis megfelelő mennyiségű számítástechnikai készségkel, a digitális írástudás nagyon fontos feltétel, mert van egy sor olyan szolgáltatás, akár közszolgáltatás, akár magánszolgáltatás, amelynek szempontjából fontos Fontosak ezek a készségek. Fontos tehát, hogy minden állampolgárnak meglegyen a megfelelő szintű digitális írás tudása, annak érdekében, hogy ezeket a szolgáltatásokat ki tudják használni, igénybe tudják venni. Ezen kívül az is fontos, hogy a polgárok bízzanak a köz- és magánszolgáltatásokban, hogy ezek a szolgáltatások megfelelőképpen biztonságosak legyenek. Enélkül nem lesznek meg azok az eszközök, amelyek az innovációhoz szükségesek, és nem lesznek meg a lehetőségei annak, hogy az állampolgárok használhassák a technológiákat. Okay. So these are the trends of the technology that I... Tehát ezek azok a technológiai tendenciák, amelyről már beszéltem Ezek a tendenciák azt jelentik, hogy a digitális eh, gazdaságban mindenféle lefolyó innováció egymásra szorosan összefügg, egymástól nagyon nagy mértékben függenek ezek az innovációs folyamatok. Tehát például a munka termelékenysége a szociális változásoktól függ, és attól, hogy az emberek milyen mértékben képesek élni ezekkel az eszközökkel. Az áruk és az folyamatok innovációja nagyon nagyban összefügg a számítástechnikai készségekkel. Ez majdnem a legfontosabb aspektus jelenleg Európában. a digitális innováció fejlődése szempontjából. Jelenleg ugyanis a kereslet és a kínálat között a számítástechnikai készségek területén igen nagy az eltérés. Hogyha tudatában vagyunk ennek a nagyon szoros összefonódásnak, akkor adja magát az ötlet, hogy Európának szüksége van egy eszközre, egy politikára, amely egy eh, hat, jó, jótékony hatású körre alapul. Tehát egy ilyen eh, pozitív eh, spirált kell megteremtenünk, amely arra alapszik, hogy határok nélküli interoperábilis internet jöjjön létre, mert akkor ez majd ösztönözni fogja a tartalmak és a szolgáltatások körének kibővítését. Hogyha ez megtörténik, akkor viszont ez maga után vonja a gyors hálózati szolgáltatásokra való igénybővülését, és hogy, de ezt, ezt csak akkor fogjuk tudni elérni, és akkor fogjuk tudni fenntarthatóan el látni, hogyha a lakosság körében is magas az igény ennek a, ennek a hozzáférésnek a megszerzésére. Tehát, mint mondtam, egy ilyen pozitív spirálnak kell kialakít, kialakulni, amelynek részei egymást ösztönzi, és ezzel fenntartható beruházásokat eredményeznek. Az Európai Digitális Menetrend az Európai, Európa 2020-as stratégia hét zászlós hajó kezdeményezése közül az egyik. Arra az ötletre alapul, hogy egy pozitív spirált kell kialakítanunk. Az, a számítástechnikai ö, szempontok nagyon fontos szerepet játszanak abban is, hogy az Európa 2020-as stratégia más céljait is elérjünk. Hoppá, itt túl gyorsan lapoztam. Mivel hogy az IKT, az Európai Unió innovációs stratégia szempontjából is fontos, mert ez majd újra értelmezi a kutatásfejlesztés, fejlesztés területét a Horizont 2020-as eszközön keresztül az elkövetkezendő programozási időszakban. Az IKT abból a szempontból is alapvető jelentőségű, hogy e, egy alacsony szénkibocsátású gazdaságot e, alakítsunk ki, amelyben az intelligens hálózatok és az információs infrastruktúrák jól működnek, végül pedig az új e, készségek és munkahelyek teremtése szempontjából is rendkívüli fontosságú az IKT. Nos, a következő kérdés az, hogy a digitális menetrend hogyan hat a regionális gazdasági fejlődésre. Európa számára ez hét pillérre alapul, például a digitális egységes piac, az interoperabilitás, stb. Mindegyik pillérben akciók szerepelnek, intézkedések. Összesen 101-ről van szó. Törvényhozás, beruházás, illetve egyebek nem kötelező jellegű jogszabályok. rövid és, hossz, és középtávon láthatok ennek közvetlenül hatásai. Közép és hosszú távon hatnak ki a regionális fejlődés, fejlődésre. Itt látható narancsárgában a hatás. Körkörösen nyilvánul meg ahogy ezt öt perccel ezelőtt mondtam. Hogyha a digitális menetrend az IKT készségek szintjén mozog, akkor nem csak a munkaerőpiacra hat ki, hanem a termelékenységet is növeli, a régióban a keresletet növeli, a beruházások iránt a széles sávban, az online szolgáltatások iránt. Tehát körkörösen, spirálban mozog a hatás, és ez kifoghatni a gazdasági növekedésre és a társadalmi jólétre, mint ahogy korábban mondtuk, hogyha közszolgáltatás használják, akkor pénz, időt lehet megtakarítani, akkor nagyobb a beilleszkedés a társadalomba minden szinten. Well, to see whether this is true or not. Hogy ez tényleg működik-e, vagy sem. Nos, ezt szeretünk volna megtudni, és ezért esettanulmányokat elemeztünk, hogy milyen hatással bírtak a változások Európában. Né, Észtországban, Berlinben, Olaszországban, Umbriában, Andalúziában, Litvániában, Konvolban voltak esettanulmányok, illetve régión átnyúló projekteket is elemeztünk. A kiválasztott esettanulmányok különböző ágazatokat fettek le. Az egyik az elektronikus egészségi szolgáltatásra, másik a távtanulásra, a harmadik a, az IKT bevezetése KKV-knál, Andalúziában pedig a téma a szélesávú internethez való hozzáférés bővítése volt. E, ez pedig e, e, a következő, a legfontosabb beruházásról szól, 150 millió euró egy olyan régióban, ahol nagyon alacsony a ö, GNP ö, végezetül a ö, digitális írástudás ö, és a régión át, régió határokon átnyúló elektronikus egészségi projekt. Most megvizsgáltuk, hogy milyen hatásuk volt ezeknek a projekteknek Az összes lehetséges hatás, amelyről korábban beszéltem, megnyilvánult. Az eredménye a különböző aspektusokban nyilvánult meg. Itt a szlájdon látható, hogy milyen kezdeményezések voltak, milyen esettanulmányok. A függőleges oszlopokon látható a lehetséges eredmény, mi pedig interjúkat készítettünk, értékeltük az eredményeket, és azt vizsgáltuk, hogy nem csak, és arra jutottunk, hogy nem csak azon a területen volt hatása az intézkedésnek, amelyet megcéloztak. Például az elektronikus egészségügyi kezdeményezés Észtországban kihatott arra is, hogy nőtt a közszolgáltatásokban az innováció jobb lakhatási körülmények, környezetvéd, környezeti tényezőknek a javulása. Mindegyik kezdeményezés több, jóval több, mint egy következménnyel bírt. A tanulmány mellékletében olvashatóak az adatok, hogyha ez érdekli önöket. A vízszintes elemzése a desetanulmányoknak számos tanulsággal szolgált. Először is meg kell különböztetni a különböző kezdeményezéseket. Egyesek az IKT egyesek az IKT készség növelésére irányulnak, mások pedig az I, mások pedig a hatékonyság növelésére. Ezek nagyon különbözőek. azok a kezdeményezések, amelyek az egyenlőséget szolgálják, javították a társadalmi részvételt és a a regionális növekedést is a körkörös hatása miatt ezeknek a beruházásoknak. The initiatives aiming at efficiency uh, activate an economic growth. A, uh, gazdasági növekedés aktiválását tapasztaltuk, mint következményt. De ezzel együtt az életkörülmények is javultak. Például, hogyha a kezdeményezés azt célozta, hogy több munka alkalom legyen, akkor javulnak az életkörülmények is, és a szociális költségek csökkennek növelhetik a digitális írástudást, és javíthatják a területi kohéziós célok elérésének esélyeit. Összességében azt mondhatjuk, hogy a gazdasági növekedés és a jólét is növekszik az ilyen projekteknél, függetlenül attól, hogy mi volt az eredeti cél. A megfigyelhető, hogy a gazdasági növekedés és a jólét is növekszik. A két következő slide példát mutat be azzal kapcsolatban, hogy az Európai Regionális fejlesztés Alap és az Európai Szociális Alap hogyan finanszíroz például a Guadalinfo esetében Spanyolországban, ez egy olyan projekt volt, amelynek célja a ö, digitális beilleszkedés, az esélyegyenlőség volt. És ennek releváns volt a hatása a digitális írástudásra, és a helyi közösség kohéziójára is a digitális írástudás az emberi erőforrások értékét növelte, a kohézió kihatott a társadalmi jólétre. Mondhatjuk tehát, hogy a hatások amelyek pirossal ö, láthatók a szlájdon, ö, tehát a szociális jólét és a ö, gazdasági növekedés rövid és középtávon nem nyilvánvalóak. Idő kell, amíg például a GDP-re való hatást tapasztaljuk. Ö, de a munkaerőpiacra gyakorolt hatás nyilvánvaló, amikor megvizsgáljuk a hatást. Hogyha minden feltétel megfelelő, hiszen fontos, hogy a beruházás a vállalkozások és a polgárok részéről is elfogadás nyerjem. Nos, ebben az esetben számíthatunk sikerre. Uh, Hogyha visszintesen elemezzük a eseteket, akkor azt látjuk, hogy regionális szinten pozitív hatás van a politikai vezetésre. A jogi környezet ha, tehát azt vizsgáljuk, hogy mi segíti elő az eredmény. Nos, a megfelelő politikai vezetés, a megfelelő jogi környezet, fejlett IKT infrastruktúra. További olyan tényezők, amelyek elősegítik a sikert, a kiegészítő programok, illetve az innováció barát hozzáállás. Be kell vonni a, az érdekelteket, és fontos, hogy a nagy közönség elfogadja a tervet. Sok esetben azt látjuk, hogy az innovációt nem fogadják el a, sem a vállalkozások, sem a társadalom. Idő kell hozzá, hogy az innováció beépüljön a mindennapi életbe. a nemzeti szint fölötti és a nemzeti szinten megvalósított IKT kezdeményezések is támogatják a regionális helyi fejlesztést. Itt megoszlik a jogkör a tagállamok és az EU között. Kérdés az, hogy az EU intézkedések hogyan hatnak ki a regionális fejlődésre. Elemeztük ezt, és egy supranacionális példát vettünk, a pán-európai digitális szolgáltatásokat, nemzeti szinten pedig a nemzeti politikákat, az IKT készségeket illetően. Ö, feltételei vannak annak, hogy a kezdeményezések az elvárt eredményekkel bírjanak, hatással bírjanak a regionális fejlődésre a megfelelő szabványosítási szint, az interoperabilitás szerepel az előfeltételek között. A helyi lakosság és az üzleti élet készen kell álljon arra, hogy az új technológiai megoldásokat elfogadja. a megfelelő finanszírozás és koordináció szükségesek, de nem elégséges feltételek ahhoz, hogy a projektek fenntarthatóak legyenek. következő kérdés az, hogy a nemzeti szintű kezdeményezések mennyire támogatják a regionális és helyi szintű fejlődést. A különböző szintek kölcsön hatása rejti magában a növekedés potenciálját a felülről jövő és az alulról jövő kezdeményezések kombinálandók, vagy párhuzamosan valósítandók meg. A magán és közféra partnersége szintén nélkülözhetetlen eleme annak a projektnek, amelyet sikerre akarunk vinni, a helyi specifikus kérdések megoldására. Konklúziók és ajánlások fontos a lehető legtöbb fajta intézkedésnek a megvalósítása, a hatások spirál jellege miatt. Ez jellemző a digitális gazdaságra, a digitális innovációra. az információs társadalmat támogató intézkedéseket be kell ágyazni tágabb, szisztematikus stratégiába, és ki kell egészíteni őket kiegészítő intézkedés, intézkedésekkel. Meg kell találni a köz- és a magánszféra támogatásának megfelelő mixét, megfelelő kombinációját fontos biztosítani, hogy a megfelelő feltételek fennálljanak azért, hogy fogadókész legyen a régió a kezdeményezésre itt a digitális készségre gondolok, hiszen még óriási az eltérés a régiók között. A regionális helyzetet maximálisan figyelembe kell venni. Bizalmat kell ébreszteni az illető politikában és éppen erre gondolunk, amikor a helyi politikákról beszélünk, a köz- és magánszféra együttműködéséről. hogyha további információkra van szükségük, akkor itt van az e-mail címem, állok rendelkezésükre, szívesen válaszolok bármilyen kérdésre, amennyiben képes vagyok rá. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Most megnyitom a vitát. Viktor Bostináru az első felszólaló. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hát ez egy nagyon-nagyon időszerű ö, tanulmány. Ha figyelembe vesszük a kívásokat, de és ha figyelembe vesszük ezt a tanulmányt is, akkor azt mondanám, hogy teljes mértékben nyilvánvaló az ma, hogy az IKT iparág got nem kell úgy tekinteni, hogy majd megoldják a, megoldja a gazdasági problémákat. Tehát nem lehet orvoslat a problémákra. Tudjuk azt, hogy az elkövetkezendő években várható lesz az, hogy csökkenni fog a globális gazdaságban az IKT technológia jelentősége, azért, mert új alapvető innovációk és új lehetőségek fognak belépni a piacra, és lesz egy szociális válság. Éppen ezért az IKT iparág nem fogja megnövelni a munkahely teremtést, és tudjuk, hogy itt magas szintű képzésre van szükség, képességekre, nagyon jól, magasan képzett szakemberek dolgoznak ebben az iparágban. Éppen ezért nagyon ö, oda kell erre figyelni, óvatosnak kell lenni a munkaerő piacra való kihatásokat illetően. Az IKT iparág ugye fontos, de nem egy döntő iparág ebből a szempontból. Ugye régebben IT-ről beszéltünk, most IKT-ről. Meg kell nézni, és ki kell mondani, hogy az elektronikus iparág nem fogja orvosolni a gazdaság problémáit, és nem is helyettesíti a gazdaságot. Ez volt az első megjegyzésem, a második szintén a válsághoz kapcsolódik. Várható az is, hogy jó lenne látni, hogy a válság kihatásaként mi is jelenleg a helyzet Európában. Nem fekete-fehéren, hanem ugye több szinten. Nem csak a vidéki régiókban, amelyekből nagyon sok van Európában, hanem a városi térségekben. Ugye hiányzik a megfelelő oktatás kevesebben képzettek, kevesebbeknek van különböző képessége, és nem igazán tudják megfelelő módon kezelni az IKT technológiát, tehát látjuk azt, hogy van egy írás tudatlanság az információs kommunikáció terén. Vannak szociálisan periférikus csoportok. A mai Európában a vidéki lakosság sok esetben nagyon drámai módon néz szembe ezzel a problémával. Tehát írás tudatlanok ilyen értelemben, de tehát nem tudják megfelelő módon kezelni a technológiát, és egy jól fizető munkát sokkal könnyebb találni, hogyha az ember képzett IKTT-ren. És ez egy nagyon-nagyon nagy kihívás az Európai Unió számára. Ezzel egy időben jó lenne azt is látni, hogy az európai társadalom hogyan is fog foglalkozni az idősebb lakosság problémáival. De elsősorban megint csak a IKT területre gondolok, a kihatásokra, a szociális inkluzióra, tehát ez egy nagy problémája a szociális inklúziónak is. Ne felejtsük el azonban ne azt sem, és ugye itt volt szó az európai ö, ö, különböző ö, összekötetésekről. Nagyon sok mindent tettünk már, és indítottunk el, de az infrastruktúrákon még mindig javítani kell. Az adatátvitel lehetővé teszi azt, hogy több mint három terabajtos átvitelt biztosítsunk. Igen, Európa nem vezető erő ebben a, az ágazatban, és az IKT iparágban fontos szerepet kell, hogy játszon a továbbiakban is, és ugye látjuk azt, hogy az agyelszívás mennyire növekszik. Itt a leginkább képzett emberek mennek el az IKT ágazatban máshova elmennek, elhagyják az országaikat, vagy akár Európát is. Aztán a széles sávú feltételek problémája. A fontos az, hogy működjön ez a rendszer. Ugye mindössze egy milliárd eurót adtak a teljes IKT programra a széles sávú területre vonatkozóan. Jelentős mértékben ruháztak be ezekbe a folyamatokba. Azzal szeretném befejezni, hogy vagy egy koherens politikát kell kidolgozni Európa számára, hogy mindezt meg tudja valósítani, vagy pedig más, nem, nem ez lesz a, a jövő. Románia elég jól működik ezen a területen, mellesleg meg is lepet, hogy Románia a második az internet hozzáférés területén az országok között a gyors, tehát a szélessávú internet hozzáférés területén. Ez nem egy általános politikai tervezés volt, inkább kaotikusan valósult meg, de mindenképpen a digitális menetrend része, a digitális menetrend eredménye nagyon szép volt a szavakban, de nem volt semmiféle kihatása. Köszönöm. Lambert van Nisseroy. Köszönöm szépen, köszönöm ezt az előadást. A bizottságon belül ugye mi általában jelentéseket készítünk elő, de dolgozunk ilyen típusú tanulmányokkal is a, a kollégák ezt mindig is figyelembe veszik. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatosan penális ülésen fogunk majd foglalkozni ezzel a témával. Hát júniusban talán. Tehát a, a helyzet az, hogy mi is lesz ezzel a jelentéssel. Most egy új tervezés indul majd, vagy mi lesz a helyzet? A kérdésem az, hogy a bizottság képviselőihez szólok. Aggaszt engem egy kicsit az a tény, hogy hogyan lehet kombinálni az IKT és a tematikus koncentrációt, valamint az operatív terveket látjuk, ugye itt ez nagyon részletes tanulmány, lebontva körülbelül régiókra, aztán ott a regionális alap, vannak tematikus konzultációk az IKT-val kapcsolatban. Azt hiszem, hogy meg kellene most már nézni az operatív programokat. Ez lenne a következő lépés a tagállamokban. Ma délelőtt ugye volt már szó az intelligens szakosodásról, az intelligens szakosodás, ez ugye szintén egy ágazat, de az IKT horizontális ágazat, itt nem csak egy ágazatról van szó, hanem többről. Az oktatás is ide tartozik. Tehát nagyon komolyan kellene megvizsgálni mindezt. Például a az operatív programokat az intelligens szakosodáson belül. Hogyan lehet összegyűjteni az információkat? Ha megnézzük ezt a tanulmányt, hát látjuk, hogy azért nincs olyan sok. Sokkal több pénzünk van a regionális politikára, mint a különböző összekötési politikák. Mi, mi, mi az? Itt egy milliárdról volt szó a tematikus koncentrációról is volt szó az ERFA kapcsán. A különböző politikai területeket és az eszközöket össze kellene kapcsolni, kötni. Lehet, hogy a bizottságon belül majd az elkövetkező időszakban lesz erről szó. Tehát minden esetre pontosan ugye erről szóltunk itt, a fiatalokról is volt szó. Köszönöm, Lambert. Jens Nielsen következik. Köszönöm szépen. Tehát svéd nyelven beszélek, úgyhogy kérem, vegyék fel a fülhallgatóikat. Tehát kérem, hogy a, a tolmácsolást hallgassák. Egyetértek van Nisztelőrói ural, hogy el kell mélyíteni ezt a kutatást. Bostinári úr is beszélt a szociális kihatásokról, a demokratikus deficitről a e tanulmány kapcsán. Azt hiszem, hogy meg kellene nézni például Észak-Finországban, Észak-Svédországban. Minden alkalom, amikor elmegyek ezekbe a régiókba, akkor ugye azt kérdezzük, hogy hogyan lehet munkahelyeket létesíteni, mi könnyíti ezt meg. Azt mondják, hogy a széles sávhoz való hozzáférés. Mindig ez a, vála, ez a válasz a köz és a magán szférában. Hozzáférése van szükség, széles sávú internet hozzáféréshez. Ugye vannak, akik Németországból jönnek, Svédország északi területeire ott élnek, és ahogy elhagyják a nagyvárosokat, és egy ilyen területre jönnek, akkor fontos, hogy az összekötetésük meglegyen. Tehát a kérdés az, amit mindig felteszek, és a, ugye mindig ez a kérdés, és az a válasz, hogy a széles sávhoz való hozzáférés a ö, megoldás. És senki sem ruház be ö, a magánszférában. Tehát akkor a közszféra, az állami szférának kell ezt megoldania. Persze ösztönözni is lehet a beruházásokat a strukturális alapokból. Mellesleg ezt meg is tesszük részben. Van nagyon sok példa arra, hogy, hogy nagyon kis térségekben föld alatti kábeleket helyeznek le. De még nagyon sok mindent kell megtenni ezen a területen. Két területen nagyon sokan tettek már bizonyos területeken. Nagyon sok embernek szüksége van a hozzáférésre, a kapacitások különböznek, de ezeken a területeken tovább kell dolgoznunk az elkövetkező években és a következő ciklusban is. Jan Olbricht. This is very exceptional because we will have one Kivételes esetről van szó itt ma, mert a tagok száz százaléka részt vesz a vitában. De nagyon furcsa ez a digitális menetrend. Az egyik ok, oka ennek az, hogy milyen a tartalma. Természetesen fontos a menetrend, és minőségi változást kell a régiók szintjén is elérnünk. Ez teljesen világos cél. A másik eleme a menetrendnek az a probléma, amelyel a bizt, bizottság küzdködik. A bizottság hajlandósága a strukturális alapok ilyen irányú felhasználására, hiszen a bizottság ezt konkrétan megtiltotta. Azon kívül a bizottság nem, szeret, nem akarta prioritásként kezelni az IKT területet, azt mondta, hogy az európai hálózatcsatlakoztatási eszközön belül kell ezt megoldani. Mi elmondtuk a bizottságnak, hogy a hálózatcsatlakoztatási eszköz belül ezt nem lehet majd megvalósítani. Tehát én nem akarok itt panaszkodni. Tudom, hogy a szerzők is tudják már, hogy az ikt ről és a digitális menetenről szóló vita során pontosan az állami támogatás problémája domborodott ki először, illetve az, hogy nem világosak a szabályok, amelyek a magánbefektetők és a magán szolgáltatók infrastruktúrához való hozzáférését szabályozzák. És ez volt az egyik olyan akadály, amely az IKT-ba való befektetéseket, beruházások előtt áll. Hát persze, megvannak a politikai célkitűzéseink, szeretnénk digitális menetrendet indítani, ugyanakkor az állami támogatással kapcsolatban egyszerűen konkrétan hiányzik a, a megfelelő megoldás. A bizottsággal is közöltem a tárgyalások során, hogy ez a probléma még nem talált megoldásra és ez katasztrofális, mert hogyha az egyik legfontosabb eleme a stratégiának nem rendelkezik megfelelő szabályozó, világos szabályozással, tehát hiába van állami támogatásra pénz, hiába van állami pénzünk, hogyha ezt nem engedélyezi a bizottság, hogy ezt magán szolgáltatóknak adjuk át. Tehát el kell, hogy mondjam, a jelenlegi digitális menetrend szempontjából ez a legnagyobb akadály, ez a legnagyobb probléma. Köszönöm szépen, Ipánya Szakurszki a következő felold, felszólaló anyanyelvemen fogok szólni, úgyhogy kérem, tegyék fel a fejhallgatót. Véleményem szerint a digitális menetrend rendkívül fontos, mivel ez az a menetrend, amelyen belül a technológiák olyan gyorsasággal fejlődnek, hogy igazából nem is lehetne ilyen kis gyakorisággal jelentéseket írni róla azt mondta elnök asszony, hogy már júniusban befejeztük az erre a ciklusra vonatkozó tervezést, ezért ebben a témában már több nem fog történni. Én úgy gondolom, el kellene döntenünk azt, hogy majd az új ciklusban készítsünk egy jelentést ennek a tanulmánynak az alapján. Két fontos oka van annak, hogy bizonyos technikai aspektusokra koncentrálunk például az 5G-re, a szélessávú internet elérésre, amely a régiók számára, a régiók fejlődés számára rendkívül fontos. Ezen kívül vannak legális kérdések is. Lengyelországban az akta ellen tömeges tömeges tüntetések voltak, mert az akta értelmében korlátozódna az internetre feltölthető tartalom. és el kell, hogy mondjuk, hogy nagyon sok ember talál online munkahelyet, nagyon sok munkahelyet hirdetnek meg online, és attól tartunk, hogy ez a folyamat nem fog tudni folytatódni, mert bizonyos jogi szempontok meg fogják ezek, ezt tiltani. A digitális menettel kap, menetendel kapcsolatban először is nyilvánvalóan a legfontosabb az internethez való hozzáférés, és én is azt javaslom, hogy valóban készítsünk egy jelentést erről. Elnök, e, én csak emelkeztetnék arra, hogy ezt a politikai frakcióknak kell eldönteni. Úgyhogy tessék rajta, döntsünk így. Celler úr, köszönöm szépen a szót. Ján Olbricht már kiment a teremből, de csatlakozni tudok ahhoz, amit ő mondott. A digitális menetrend, mint hívó szó, olyan, mint a katolikus templomban az ámen, de amikor a megvalósításáról van szó, tehát hogy Európa szerte teremtsünk lehetőséget arra, hogy minél több polgárnak legyen hozzáférése a széles sávhoz, akkor egyszer csak minden, minden eh, eh, törekvés megszűnik. 10 eh, milliárdot fordítottunk erre a célra, ez különösen a gyengén lakott, gyéren lakott területekre vonatkozott. Hát a mobil szolgáltatók tiltakoztak az ellen, hogy az állam, állammal nem lehet, ne lehessen közreműködni, illetve együttműködni. Nálunk nyilván, mint például Berlinben több szolgáltató van, itt nem probléma a hozzáférés biztosítása, de sajnos az a baj, hogy a távolabbra fekvő, távolabb fekvő területeken nem ez a helyzet. Ők egyszerűen nagyon kis hozzáféréssel rendelkeznek a net szolgáltatók a jövőben is sok pénzt fognak majd kapni a net az elérés kiépítésére, ami jó lesz, de már tegnap is hallottunk arról, hogy Európában milyen tevékenységet végeznek, milyen vásárlásokat próbálnak majd a kínai befektetők tenni, tehát lehet, hogy az egész európai hálózatot meg fogják vásárolni, és akkor majd az ő technológiai megoldásaikat fogják oda bevezetni úgy gondolom, hogy ezt nem kellene szem elől tévesztenünk, és meg, muszáj ezeket a lehetséges tendenciákat is figyelembe venni. A következő ciklusban valószínűleg a strukturális alapokon belül pontosan ezen a területen fognak menni a legnagyobb csaták, ezért nagyon alaposan át kell gondolnunk, hogy az alapokat milyen projektekre fogunk, fogjuk majd felhasználni. Nagyon sok olyan projekt van, amit képtelenség majd a végén megvalósítani. Ezekre szeretnénk-e a pénzt, fordítani, vagy olyan, pénz, olyan projektekre, amelyek a strukturális alapok forrásait minden európai javára ható jelleggel tudják majd megkezelni. A médiákhoz való hozzáférés is nagyon fontos, és bizony a, a nagyvárosokhoz képest a vidéki területeken még nem túl sok fogyasztónak van ehhez erre lehetősége. Berlinhez elég közel is kérvényeztek ilyen témájú támogatásokat. Újra programozást kellett végezni. Vannak ugyanis ott is olyan területek, amelyek eléggé gyéren lakottak, és ezeket a régiókat is elkezdhetik támogatni a strukturális alapokból. De tényleg nagyon fontos, hogy a szolgáltatókkal, a vállalkozásokkal megbeszéljük, hogy hogy hol lehet ezt az elérést mag, a piac saját erejéből megteremteni, és hol szükséges az állami támogatás. És hát bizony gondoskodnunk kell arról, hogy ahol állami támogatásra szükség van, ott azt nyújtsuk is. Tegyük is lehetővé. Ján Olbrichtnak igaza van abban, hogy a bizottság nem írhat elő állami támogatást szabályozó, illetve tiltó rendelkezéseket olyan területeken, ahol erre valóban nagy szükség lenne. Mert akkor nem fogunk semmiféle célt elérni, úgyhogy a bizottságot is ösztönözném arra, hogy gondolja át ezt a kérdést. Elnök, a zöldek azt mondták, hogy januárban, februárban fogja François Alfonzi bemutatni a véleményét a digitális menetrenddel kapcsolatos témához, úgyhogy akkor lehet, hogy majd le, alkalom lesz arra, hogy beleszóljunk ebbe, hiszen a régiók szempontjából is nagyon fontos kérdés ez. Most Kátya Repelnek adom át a szót a regionális főigazgatóság nevében. Köszönöm szépen, hogy néhány dologra reagálni tudok a vitából. Igen, az IKT befektetések második helyet foglalják el a befektetési prioritásaink között. Nagyon fontos, kulcsfontosságú, általános jelentőségű technológiáról van szó. A szolgáltató szektor, termelő szektor összefüggéséről. Úgy gondoljuk, hogy mi úgy alakítottuk a szabályokat, hogy a strukturális támogatásokból a termelő ágazat is részesülhessen. Üdvözlöm a bemutatott tanulmányt, illetve azt, hogy a kereslet és kínálat kérdését is integratív módon próbálta megközelíteni. Az e, javasolt ex ante feltételességgel ez összhangban áll, és avval, hogy szeretnénk a digitális menetrend növekedés stratégián belül a digitális készségeket fejleszteni. Az állami támogatásról annyit mondanák, hogy a tagállamok természetesen sokat tesznek a stratégia kifejlesztéséről, kifejletése érdekében, és pontosan ezért is próbáltuk szabályozni az állami támogatásokat, hiszen amikor a kereslet kínálatot elemezzük, akkor látjuk, hogy a piac néha kudarcot val, ezért lehet, hogy később majd az állami támogatások kérdését másképpen fogjuk tudni szabályozni az esettanulmányok elemzésének eredményét is szeretném kommentálni. Érdekesnek tartom, hogy ennyire egyenletlenek a különböző projektek eredményei termelékenység szempontjából. Nyilván nem mindegyiknek volt célkitűzése a termelékenység, illetve a versenyképesség növelése, hanem szociális cél, céljuk volt, de érdekes, hogy a szélessávú projektek eredménye mennyire különböző. A táblázat alapján. Érdekelne, hogy például az, az a Nagy-Britannia és a e, spanyol projekt között miért ilyen nagy a különbség. Azon kívül az e-egészségügy szempontjából sem látunk semmiféle termelékenységi fejlődést. Érdekes lenne tudni, hogy miért. Nisztároly úr megjegyzéseire reagálván üdvözölni szeretném, hogy a stratégiai előrejelzésen mennyire nagy a hangsúly, és hogy a stratégiákba be kell ágyazni az IKT stratégiákat. Én úgy gondolom, hogy az általános, átfogó, intelligens szakosodási stratégiába is bele kell foglalni ezt, ezt mi ösztönözzük, sőt, az IKT-t ezeknek a stratégiájáknak a részévé tettük, tehát igen, az IKT beágyazása minden koncepcióban igen fontos. És ezen kívül a politikák jó mixe, jó keveredése is fontos, de ezzel kapcsolatban a különböző beavatkozások időzítése, egymáshoz arányítása is fontos feladat, hogy a kirakós különböző darabjai végül is összeálljanak és egész képet adjanak ki. A hálózat csatlakoztatási eszközt is megemlítették. Aktívan támogatjuk azt, hogyha például egy tagállam a strukturális alapokat elektronikus közbeszerzésre szeretné fordítani, akkor azt ajánljuk, hogy a hálózatcsatlakoztatási eszköz elődjének az ilyenfajta aspektusait nézzék meg, és utána döntsenek erről. Utolsó megjegyzésem pedig az lenne, Tudjuk, hogy nagyon sok probléma merül fel az IKT projekttel kapcsolatban, és hogy a jelenlegi időszakban ezek a projektek veszik föl leglassabb tempóban a pénzt. Ez néha a állami támogatások miatt van, néha pedig azért, mert nagyon komplexek ezek a projektek. Ezért gondolt, hagytuk abba a munkát a széles sávval kapcsolatban, most pedig újra kezdtük a munkát, és megnézzük a tulajdonolás kérdését, megnézzük, hogy esetleg be lehetne vonni vállalatokat az állami támogatás ügyébe, különösen konkrét segítség szintjén. Azon kívül az elektronikus kereskedelem kérdését is újra felvetettük, illetve azt, hogy az IKT szélesebb kör, szélesebb tekintetben hogy vonható be a munkába. Köszönöm szépen a nagyon hasznos megjegyzéseket, és szeretnénk gratulálni a szerzőnek, Lifonti asszonynak, Andalúziában valószínűleg végen, akkor a projektnek már megvan a maga életciklusa, de Cornwallban máshol még él. Azt hiszem, hogy nincs több megjegyzés részünkről. Kérem Lifonti asszonyt, hogyha kíván válaszolni, akkor most kap szót. Uh, I will... Megpróbálok végigmenni a, az általam jegyzett válaszokon, de hogyha valamit elfelejtek, akkor kérem szóljanak. Először is szeretném aláhúzni azt, amit mondtak. Amikor össze hasonlítják különböző beruházások hatását. Nem hasonlíthatóak össze. Nem benchmark nincsen benchmark. Az életciklusa a technológiának más lehet. Különböző beruházásokról van szó, különböző technológiákban, különböző ágazatokban, vagy olyan területen történik a beruházás, ahol a gazdasági körülmények teljesen mások. Az, összehas, az összehasonlítás tehát nem könnyű. Metodológiai szempontból nem is mindig helyes, ha megtesszük. Attól függ, hogy mi a kiinduló pont, hogyan történt a beruházás, stb. aki az egyik kérdésben azt mondta, hogy az innováció a digitális technológiában nem a mai kor jellemzője, nem ö, ne, nem csak most van. Nem hiszem, hogy a jövőben ez csökkenne, eltűnne. Az IKT az a technológia véleményem szerint, amely segíti a vállalkozásokat megtakarítást elérni. A válság alatt azt tapasztaljuk, hogy a beruházások mögött az a gondolat volt a vállalatoknál, hogy hogyan lehet megtakarítást elérni. Az informatika kevésbé eh, csökkent, mint amire számítottunk. A vállalkozók továbbra is beruháznak ebbe, mert ezzel megtakarítást tudnak elérni. Másrészt nem hiszem, hogy a gazdaság digitalizálása visszafordítható lenne. Ez egy termelési tényező, olyan tényező, amely a hétköznapjainkban is előjön. Nem lehet visszatérni a múltba. mindenkinek van okostelefonja, mindenkinek vannak alkalmazásai. Nem hinném, hogy a beruházás csökkenne, azért, mert úgy gondoljuk, hogy a felhők, a felalapú szolgáltatások nem kellenek. Kellenek, mert Európa, az Európa gazdaság nagyja a KKV-kra alapszik magam is szabadúszó konzultáns vagyok, több vállalattal tudok együttműködni a felhő használatával az irodámból. Ez az a modell, amelyet Európa kifejleszt a munkában. Az informatika megváltoztatja a termelési módunkat, az életmódunkat, munkamódszereinket. Tény, hogy a digitális gazdaság nem fogja a gyártást helyettesíteni. Ez csak technológia, nem több. De megváltoztatja a termelés módját alapvető dologról van szó. Nem szabad megfeledkeznünk róla. Ennek a bizonyítása az, hogy a válságot, a gazdasági válság alatt a munkaerőpiac óriási problémákkal küzdött, óri, nagyon magas a munkanélküliség Európában. Nincsenek itt statisztikák nálam, de hát tudom szállítani. A az IKT készség iránti kereslet nő. A vállalatok nem is tudják, hol találják meg. Ezért az oktatásnak meg kell változnia ezért nem térünk vissza a múltba. Nem fordulunk vissza az utam. Azt hiszem, hogy a e, digitális menetrendben az a lényeg, hogy olyan politika, amely vízszintes, igazuk van, amely segít együtt szembenézni a problémákkal, mert együtt kell ezt megtenni. Amikor ezeket az esettanulmányokat végeztük, azt láttuk, hogy a hatások pozitívabbak ott, ahol a politika az IKT kérdések több területére terjed ki. Sok példánk van. Valaki mondta, hogy fontos elemezni az aspektusokat abból a szempontból, hogy nézzük a keresletet és kínálatot is. Ez igaz. Sok példánk van. Európában az elmúlt évtized elején emlékszem, óriási tanulmányokat, projekteket végeztem az Európai Bizottságnak is, arról, hogy a, milyen közszágoltatásokat kapnak a polgárok. És kiderült, hogy vannak közszolgáltatások, de nem élnek vele kicsi az abszorpció. Miért? Mert kicsi a digitális írástudás. Ne felejtsük el, hogy a következő időkben azok lesznek az idősek, akik már elkezdtek, akik már PC-vel és laptoppal kezdtek el dolgozni. Tehát a digitális szakadék egyre kisebb lesz. E, tovább az oktatás további fejlesztése további megoldás e, főiskolákon, egyetemeken, Európában tudatában vannak ennek. Az oktatásnak meg kell változtatni a megközelítését. Ugyanolyan mértékben, ahogy a termelésben is meg kell változtatni, és megváltoztatták a megközelítést a maguk tevékenységi területén. Valaki mondta, hogy ez szervezési kérdés. Ez egy több célú technológia. Ne felejtjük el. Az a probléma, hogy amikor nézzük a magánbefektetés hatását az IKT-ban, akkor jó hatást akkor látunk, amikor akkor, amikor átszervezik a munkamenetet egy munkahelyem. Nos, ugyan ez az eset máshol is, egy vállalatnál, vagy egy területi szervezetnél. Ez nagyon bonyolult probléma, mert az azt jelenti, hogy nem lehet csak egy oldalról megközelíteni a problémát. Ez a körkörös hatással függ össze. Mint ahogy mondtam, a prezentációm elején. Elnök, köszönöm szépen. Azt hiszem, azt mondhatom a kollégám nevében, hogy rendkívül fontos számunkra ez a tanulmány. Nem csak az európai politikáról szól, hanem az ászuszajók kezdeményezésekről is, amelyek területi vonalat követnek. Így a digitális menetrend iránt érzékenyebbé válunk, és látjuk, hogy vannak olyan projektek, amelyek értékelése tanulságos. Köszönöm szépen a prezentációt, ezzel pedig szeretném lezárni az ülést, szeretném mondani, hogy egy regi koktél lesz kedden 17-én 2.30-kor lesz egy munkaebéd a részétel megerősítések határideje november 29-e és legközelebb a parlamentben találkozunk a reggi ülésen. Az ülésbe rekeztem.